Pen prezeda! Az elnök. So good afternoon, colleagues. We can... Jó napot kívánok, kedves kollégák! Elkezdjük a délutáni ülést. Mindenkit szeretettel üdvözlök. tegnapi ülés jegyzőkönyvét mindenki megkapta, és hogyha nincsen semmilyen kifogásuk, akkor ezt elfogadottnak tekintjük az ülés végéig. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekben. Elősor, elsősorban is Pakisztánról lesz szó, a Punjabi kormányzó Salman Taszír meggyilkolása. Már is megadom a szót a szerzőknek, Először Sáke asszonynak kettő percben tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, Füle biztos kollégák. Hatalmas csata zajlik Pakisztánban, és szélsőségesek eh, veszik el, át egyre inkább a halalmat, hatalmat, és a türelmetlenséget és a félelmet terjesztik, szélsőséges esetben pedig a extrémizmust a pakisztáni kormány és azok a állampolgárok, akik együtt egyetértenek azzal, hogy az intolerancia elfogadhatatlan, segítségünkre szorulnak. Folytatni kell a terrorizmus elleni harcot. Taszír kormányzót a saját biztonsági embere ölte meg, a saját testőre, és az ő lánya Szárbánó pedig egy levelet írt, amelyből, amelyet a New York Times lehozott, és ebből szeretnék most idézni, hiszen azt gondolom, hogy a dolog leglényegét foglalja össze édesapjára emlékező levélben. Tehát idézek. Quadri, az elkövető és a követői azt gondolták, hogy jó ügyet szolgálnak, de tévednek, hogyha azt gondolják, hogy apám hangját, vagy pedig sok millió hozzá hasonló ember hangját, akik Pakisztán szekuláris világi alapítójának jövőképében, Dzsinának a jövőképében hisznek, el lehet hallgattatni. Az intoleráns Pakisztán koporsójának e, egy koporsó szege volt apám merénylete, és nem szabad, hogy megfélemlítsenek bennünket. Sokan elítélték az istenkáromlásról szóló törvényeket, még a konzervatív párt képviselői is, például Tassir kormányzó leánya a Smith College-ban tanult európai politikát, és nagyon, de nagyon sokan madraszokba, korán iskolákba járnak. Biztosítani kell tehát, hogy a fiataloknak esélyük legyen arra, hogy világi módon is tanuljanak, és megtanulják a szél, színes Pakisztánt értékelni. Köszönöm szépen, a következő felszólalónak adom meg a szót. Nos, néhány hét telt el, elnök úr, néhány hét telt el azóta, hogy a Pakisztánt vezető koalíció az összeomlás szélére került, a panjabi kormányzó nemtelen meggyilkolása után. Azért ölték meg a panjabi kormányzót, mert eh, elég eh, morális ereje volt eh, ahhoz, hogy a mm, istenkáromlási törvények alapján elítélt Ásia Bibit védelmébe vegye. Hiszen ebben a helyzetben láthatjuk, hogy Pakisztán egy olyan helyzetben van, ahol a szélsőségesek egyre nagyobb befolyást élveznek. Tegnap a keresztények üldözéséről beszéltünk itt az ülésteremben, ma el is fogadtunk ezzel kapcsolatban egy állásfoglalást. Meg vagyok róla győződve, hogy Lady Ashton hivatala nyomást kell, hogy gyakoroljon Pakisztára, hogy felvegyék a hatalmat, a harcot a szélsőségesek ellen. Korhol asszony. Elnök úr, megrendítő, de nem meglepő volt az a tény, hogy Taszír kormányzót megölték. Bennazír Butót, Butót személyesen ismertem, és Bazabati miniszter pedig jó barátommá vált. Minnyájukat az a hihetetlen bátorság köti össze, hogy egyértelműen síkra szállnak az Isten káromlási törvények ellen. A pakisztáni kormány ugyanakkor több fontos lépést tett annak érdekében, hogy a kisebbségek jogát megvédje, például a köztisztviselők között minimum kvótákat ért elő számukra. Diszkriminatív törvények ugyanakkor az Isten káromlásról szóló törvények, és ezeket meg kell szüntetni. Egész addig, amíg eh, egy eh, kiskapu áll fenn a jogi, jogi normaszövegben, mint az káromlásról szóló törvényben, amelyet a terroristák felhasználhatnak, Pakisztán nem lépett a demokrácia útjára. Folyt, fontos, hogy Pakisztánnal szolidárisak maradjunk, és a szélsőségesek elleni harcban támogassuk őket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Korhol asszony, Geringer Ödenberg képviselő asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyolc hónappal eh, ezelőtt, május 20-án eh, az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el eh, a pakisztáni helyzettel kapcsolatban. Ma visszakerült ez a téma a napirendre, Azia Bibi halára ítélése miatt, aki 35 éves, illetve ügyvédjének halára ítélése miatt. Ugyanazt a helyzetet találjuk most itt, mint 8 hónappal ezelőtt, tehát a helyzet azóta csak súlyosbodott. Pakisztánban istenkáromlásért halára lehet eh, valakit eh, ítélni. Tasszír eh, kormányzó meggyilkolása azt mutatja, hogy érzékeny kérdéssel foglalkozunk. Pakisztánban mind muzulmánok, mind eh, keresztények veszítik eh, életüket. A büntető törvénykönyv 295-ös cikkeje szintén tartalmazza a halálbüntetést a pakisztáni eh, ellenzék eh, megpróbálta blokkolni ezt a törvényt. Támogatjuk a kisebbségek eh, védelmét, illetve a miniszterelnököt annak érdekében, hogy a médiában az újságírók helyzetét javítsa, illetve az oktatásban használt iskolai anyagokat. Az Európai Unió nem akar beavatkozni Pakisztán belügyeibe, de ragaszkodik a szabadságjogokhoz. Köszönöm. A következő hozzászóló Vergiát asszony két percben adom meg a szót. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, Először is szeretném elmondani, hogy olvastam a közös állásfoglalást Pakisztáról, különösen Tászír kormányzó meggyilkolásáról szóló részt, és nagy érdeklődéssel tettem ezt. Ez a keresztény kisebbségekkel kapcsolatos ma reggel elfogadott anyaghoz képest más. Gondolom, hogy itt mindenki tiszteletben kívánja tartatni a lelkismereti szabadságot, és azokról az emberekről van szó, akik megválasztották a vallásokat, és ennek áldozatai ezért üldözik őket, beleértve azokat, akik megváltoztatták a vállás, vallásukat. Ugyanúgy kell kezelnünk mindazokat, akik az integrizmus áldozatai. Semmilyen vallás sem tud megmenekülni ezektől a cselekményektől. Gondoljunk Amerikában a az indiánok meggyilkolására, azután a keresztes hadjáratokra, az inkvizícióra, a protestánok elleni fellépésekre, az antiszemitizmusra, ez még azért megbújva nagyon sok európai országban ma is ott van. Az integrizmus első áldozatai sokszor a moderált vallásos emberek, esetleg ugyanazon valláson belül. Salman Tassir meggyilkolása ez erre példa. Azért gyilkolták meg, mert a tolerancia modellje volt, és merte elítélni az Isten káromlásról szóló pakisztáni törvényeket, például Asia Bibi Meliát, akit a <clears throat> pakisztáni büntető törvénykönyv értelmében istenkáromlás miatt elítéltek. Egy keresztény nőről van szó. Fanatikus csoportok követik el ezeket, ez még elviselhetetlen. Ne, ne felejtjük el, hogy ez elsősorban ez a törvény a muzulmánok ellen alkalmazzák, és főként a nők, azután a szakszervezeti tisztségviselők, ügyvédek, újságírók sokszor megfosztják őket legalapvetőbb szabadság jogaiktól, és kénytelenek eltűnni, elbújni. Szeretném, biztos úr, hogyha pontos mérleget készítene a Tunéziával kötött megállapodásokról, a Pakisztánnal történt megállapodásról, és jó lenne, hogy a Tunézia leckéül szolgálna, tanulságú szolgálna nekünk, és önöknek is. Most pedig eh, Lambert asszony két percben. Azt hiszem mindannyian szeretnénk kifejezni együttérzésünket a családdal, a puncsábi, pancsábi kormányzó meggyilkolása miatt. Ne felejtsük el, hogy Ácia Bibi mellé állt, és ez igen veszélyessé vált ez az álláspont. A gyilkos is emiatt követte el a cselekményét. A lakosság körében nagyon sokan meggyászolták őt. A médium irányítóiról is szólni kell itt. Néhány újság az állítólagos gyilkos képét lehozta. A pakisztáni állampolgárok élete forog kockán, muzulmánoké, keresztényeké egyformán. A pakisztáni kormány új demokrácia, de konfliktusai vannak a határain, azután a közelmúltban Áradások voltak, ezen a héten pedig földrengés. Tudjuk, hogy harcol ez a kormány, de azt is elismerjük, hogy szüksége van a támogatásunkra azért, hogy Pakisztánban demokrácia legyen, és ne csak politikai harcot kelljen folytatnia a szélsőségesek ellen is az egyetemes jogokért. Támogatni kell mindazokat, akik a pozitív változásokért harcolnak, és hallatni kell hangjukat. De a pakisztáni kormányt is fel kell szólítani arra, hogy lépjen a polgárjogokról és politikai jogokról van egy nemzetközi egyezmény, amelyet Pakisztán aláír, de nagyon sok esetben tartózkodik. Pakisztánba elkívánunk látogatni, és rá akarjuk bírni őket arra, hogy az Isten károlással kapcsolatos törvényt vonják vissza, hiszen ezzel visszaélnek, és nem megfelelően alkalmazzák. Köszönöm, most pedig a politikai frakciók szólnak hozzá. Először Kelám úr kap szót egy percben, a néppárt nevében beszél. Minnyáján elítéljük a panjabi kormányzó nemtelen meggyilkolását. Ezt a gyilkosságot azért követték el, mert Taszír úr a híres, hírhett káromlásról szóló törvényeket ellenezte. Többször hangsúlyozta, hogy aggasztja őt a szélsőségesek nagyobb befolyása, és ez bennünket is aggaszt. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a mérsékeltek erői, politikai előrűi nagy veszteséget szenvedtek el Taszír meggyilkolása után. Ezért együttérzésünket fejezzük ki. A pakisztáni társadalomnak ugyanakkor nagy része elítélte ezt a gyilkosságot. Mi több, a vallási hatóságok is azt mondták, amit mi is kérünk, hogy módosítsák a blasfémiáról vagy az istenkáromlásról szóló törvényeket. Fontos tehát, hogy közösen harcoljunk a szélsőségesek ellen. Köszönöm, Kellám úr, most pedig a szocialisták és a demokraták frakciója nevében Repu úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Panjab tartomány kormányzóját Mumtaz Hussein uh, uh, Tasírt uh, urat um, meggyilkolták. Ő volt az egyik az, aki bátran síkra szállt az káromlásról szóló törvénye ellen, és eh, Asszia Bibin, eh, Asszia Bibi eh, kegyelmét kérte a nyilvánosságban. Hogy néz ki hát az olyan ember sorsa Pakisztánban, aki az igazságtalanság ellen szólal fel. És mi történik Hassia Bibivel? Hogyha őt esetleg szabadon bocsátják, akkor őt is ki fogják végezni? Felmerül a kérdés, hogy mit kell tennie Pakisztánnak? Mi történik Pakisztánban, hiszen nem érvényesülnek az emberi jogok? És ezen közben azon gondolkozunk, hogy vámkedvezményeket adjunk számukra. Köszönöm. Köszönöm, Repúr. úr. Újuland asszony az Alde nevében egy percben. Elnök úr, Salman Tasir um, meggyilkolása nem csak magán tragédia, hanem a pakisztáni tragé- demokrácia tragédiája is. Azok az esetek, amelyekről az állásfoglalás indítványunk szól, aggasztó példáját adják annak, hogy a pakisztáni társadalom egyre inkább ellép a világi társadalmi berendezkedéstől a szélsőséges egyházi berendezkedés irányába. Hogyan, kérdezem én, nevezheti magát Pakisztán demokráciának, akkor, amikor az istenkáromlásról szóló törmények nevetségesé teszik a szabad vallásgyakorlásról szóló alkotmányos kijelentéseket. Azt kérem az európai hatóságoktól, hogy fontolják meg, hogy milyen kihatással vannak ezek a törvények Pakisztán életére. Pakisztán nagyon nagy előnyöket élvezhetne, hogyha visszavonná az káromlásról szóló törvényeket. Ezen felül felszólítom a pakisztáni kormányt, hogy erősítse meg intézkedéseit, és próbálja meg megkorlátozni az erőszakot, hiszen az erőszak erőszakot szül és biztos vagyok benne, hogy Pakisztán nem engedheti meg magának, hogy szélsőséges csoportok, mint a tálibok polgárháborús viszonyokat teremtsenek. Köszönöm Csánecki úr az ECR nevében. Köszönöm, elnök úr. Ismét Pakisztánról beszélünk, és ismét problémák merülnek fel. Egy politikai gyilkosságot láthatunk most. Nem ez az első alkalom, hogy ezzel foglalkozunk. Elfogadtunk egy állásfoglalást néhány hónappal ezelőtt Pakisztánról. És visszatérő kérdésről beszélünk. Úgy látszik, hogy ez aktuális kérdés Pakisztánban. Szerintem az a véleményem, hogy most inkább a toleranciáról kellene beszélnünk azok irányában, azon muszlim, muzulmán imámok irányában, akik a nyilvánosság előtt lépnek fel Pakisztánban, például Pesavárban, és felhívást intéznek azért, hogy gyilkosságokat kövessenek el emberek, sőt, még pénzjutalmat is felajánlanak ezért. A pakisztáni hatóságok nem reagálnak, világosan el kell mondani, hogy ez a tétlenség, ez őket is felelőssé teszi a cselekményekért. Dátmus Örli az FD nevében. Hosszú időt töltöttem el Salman Tassirral, amikor mindketten 20-as éveinkben jártunk, kijelenthetem barátok voltunk. Salman a parlamentbe írt levelet nekem, hogy látogassam meg a Punjabi kormányzóság székhelyén. Ez a levél pedig azután érkezett meg, miután Taszír kormányzót megölték. Salman egy megnyerő, karizmatikus és roppant intelligens ember volt, ugyanakkor roppant hatékonyan dolgozott. A legjobb pakisztáni hagyományokat képviselte, muzulmán volt, de semmiképpen sem volt fundamentalista. Mint hallottuk, Szalman kiállt az káromlási törvények alapján halára ítélt keresztény nő mellett, és ezért életével kellett fizetnie. Politikai gyilkosság történt. Pakisztán nem csak egy nagy fejlődő ország, nem csak egy olyan ország, amelyben, hanem egy olyan ország, amelyben 20 nukleáris robbanó is van. Azért jöttem ide az ülésterembe, hogy mély együttérzésemről biztosítsam mindenki, de ugyanakkor aggájaimat hang, is hangoztassam Pakisztánnal kapcsolatban. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő pedig Thomas Mann. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr panjábi kormányzó erőszakos meggyilkolása az egész világ számára megmutatja, hogy milyen szélsőséges erők veszik át a hatalmat Pakisztánban. Több tízezren tüntettek az utcákon, de nem a gyilkosság ellen, hanem a gyilkos mellett. Taszír széls határozottan szólt a blaszfémia vagy istenkáromlási törvények ellen, hiszen Ásia Bibit, ahogy egy-két kollega említette is, állítólagos Isten káromlásért, Mohamed próféta káromlásáért halára ítélték. A PPP egy visszafogott politikusaként ő volt, mármint Taszír volt, a szélsőséges ellensek elleni egyik leghatározóbb, határozottabb hang, és ilyen módon megrendült az egész harc. 160 millió pakisztáni között csak 3 millió keresztény él. Mi mindent tesznek velük, kérdezem én az elkövetkező jövőben. Európának fel kell szólomolni az ügyben, az ASEAN küldöttségnek, amelynek alelnöke vagyok, is határozottan állást kell foglalni, világosan fel kell deríteni a gyilkosságot, tisztázni kell, és a bíróság elé kell állítani az elkövetőt és a segítőit. Köszönöm szépen Mann úr, és most pedig Palecki úr kap szót. Köszönöm. A pakisztáni helyzet egyre bonyolultabbá válik, belső és külső körülmények miatt. Éppen ezért ezek az események, ez a politikai gyilkosság, amely vallási alapú, és egy igen híres embert érintett, megrázta az egész országot és társadalmát. Ennek következményei oda vezethetik az országot, hogy a vallási fanatizmus tovább erősödik. A mi állásfoglalásunk a következő célt kell, hogy szolgálja. Arra kell törekednünk, hogy hatást gyakoroljunk rájuk, és hatással legyünk a pakisztáni kormányra azért, hogy ellenálljon a vallási türelmetlenségnek

Köszönöm. Most áttérünk a spontán felszólalások körére. 14-en kértek szót ebben a körben. Kérek mindenkit arra, hogy tartsa be az egy percet azért, hogy mindenki szót kaphasson. Szilvesztris úrnak adom meg először a szót, parancsoljon. Elnök úr, biztos úr nem hallgathatunk az események kapcsán, ami Pakisztánban történt. Punjab kormányzójának meggyilkolása elítélendő. A helyzet Pakisztánban rosszabbodott, egyre több a feszültség a keresztények és a muzulmánok között, és sárva tiporják az alapvető emberi jogokat. Márki, aki ellentmond az istenkáromlásról szóló törvénynek, elnyomják. Szalmán Tasszír mérsékelt elképzeléseket tanúsított, és elmondta, hogy elítéli az alapvető szabadságjogok nem tiszteletben tartását. Hogyha Európa nem tesz semmit, akkor ezek az erők izolálódnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy betartotta az időt. Arlaki úr, parancsoljon. Elnök úr, csak néhány kritikus megjegyzésen lenne. Az európai közlé, közvélemény egy része és ennek a parlamentnek egy része Pakisztánt és a terrorizmust különböző módon kezeli. A pakisztáni kormány és a, a civil szervezetek fellépnek az extrémizmus ellen. 90% a pakisztániaknak elítéli a terrorizmust, és nagy árat fizet ezért a magatartásért. Éppen ezért Tassir kormányzó meggyilkolását az emberek nagy része elítélte, és a legprominensebb vallási vezetők is. A mérsékelt muzulmánok és a kormány szintén elítélt ezt, és azt gondolom, hogy ezt el kell ismernünk. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, értem a kiasszony. Köszönöm szépen. A vallás szabadság az emberi alapvető jogok egy része. A világon azonban mindenütt megsértik ezt a jogot. Ez pedig a tolerancia hiánya. Az istenkáromlásról szóló törvény egy háborús diktatúra idejére vezet vissza. Nem elfogadható az, hogy olyan törvények vannak életben, amelyek vallási kisebbségeket üldöznek, és számos embert ítélnek el évente halára ezen törvény alapján. Konzekvensebben kell fellépnünk, annak érdekében, hogy a pakisztán hatóságok felbontsák ezt a törvényt. Köszönöm. Köszönöm, Charles Tenek kap Száman teszért eltemették, és ezzel úgy tűnik, hogy a modern, stabil Pakisztán reménye is sírba került. Ő a drákói istenkáromlási törvények ellen szállt síkra, illetve a kivégzésre váró keresztény nő érdekeit fogta, és ezért életével fizetett. A parlamentünk többször felszólalt ezen szégyente és istenkáromlási törvények ellen, de látnunk kell, hogy a pakisztáni társadalom egyre inkább szélsőséges irányba lép tovább, és fennáll a veszély, hogy egyre kevesebb pakisztáni politikus szólal fel a blasfémia törvények ellen Salman Tassir sorsát látva. Sőt, rengeteg jogász üdvözölte egy felvonulás során a gyilkost, kadrit, és az utcán is tüntettek az érdekében. Felmerül a kérdés, hogy az Európai Unió mit tud tenni, és a trade and aid szempontjait hogyan tudja érvényesíteni. Köszönöm szépen, Kelly úri a szó. Uh, Köszönöm. Kettős tragédiáról beszélünk itt. Először is egy ártatlan ember kivégzéséről, másodszor pedig arról, hogy a saját őre gyilkolta meg. Együtt ezek a családdal, mert nem is olyan régen hasonló tapasztalatom volt, 28 éves fiatal ír leányt meggyilkoltak, aki egyébként a mizeseteit töltötte, meggyilkolták a szobájában, és itt megint egy ártatlan ember halt meg. Néhány héttel ezelőtt Amerikában voltam, és találkoztam Pakisztán külügyminiszterével egy nagyon őszinte ember volt, nagyon rokonszenves ember, és beszélt a vallási kérdésekről, az intézkedésekről, az szélsőségesek, fundamentalisták ellen. Köszönöm. Paska úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Tassir meggyilkolása a gyilkosság háttere miatt is érdekes, hiszen ezt eh, úgy követték el, ezt a gyilkosságot, hogy eh, Pakisztán szellemi vallási vezetői hallgatólagosan egyetértettek vele. Ez a gyilkosság lehetséges volt Pakisztánban a vallás alapján. Az Isten kapcsolatos eh, törvények alapján megbüntetnek embereket, sőt, még halára is ítélnek. Éppen ezért nem hallgathatunk, és mindenképpen nyomást kell gyakorolnunk a pakisztáni kormányra, a többi kormánytól is hasonlókat kell várnunk. Nem fogadhatjuk el a 21. századba az, hogy olyan lépéseket tegyenek, ami

mindezekért arra kérem az európai parlamentet hogy biztostsuk pakisztánt a támogatásunkról hogy a helyzet mielőbb megnyugtatóan rendeződjék. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök magyarul, és megadom a szót, mondja az elnök Makové asszonynak. Megölték, megölték Pandzsáb kormányzóját, és ez az ember volt az, aki a toleranciát hirdette, a kisebbségi jogokat véde, védte, és az emberi jogok lábbal tiprása ellen lépett fel. A szabad vallásgyakorlás és a szabad öm, véleménynyilvánítást börtönbüntetéssel vagy halállal ítélik, büntetik, Salman Tassir pedig az életével fizetett azért, mert egy másik ember szabadságáért szállt síkra kötelességünk, hogy megvédjük azokat az embereket, és kiálljunk azok mellett, akik az emberi jogok és a demokrácia mellett szállnak síkra. Felszólítjuk a pakisztáni hatóságokat, hogy büntessék meg az elkövetőket, és vonják vissza az istenkáromlási törvényeket. Köszönöm, Button képviselő. Elnök úr. Salman Tasir meggyilkolása egy szörnyű, gyalázatos cselekmény, szélsőséges iszlámisták ölték meg, mert ellenezte az istenkáromlási törvényeket. Mit jelent ez a nyugat számára ugyanakkor? Mindent meg kell tennünk az iszlám fundamentalizmus elleni harcban, másrészt és az ellen, hogy mély gyökereket verjenek Európában. Látni kell, hogy az Egyesült Királyság egyes választott bíróságai a sori alapján ítélkeznek. Vannak olyan uh, öm, belső városi öm, közösségek, amelyekben a sária érvényesül. Mint hogyha az új korszakból visszatérnénk a hatodik század ideológiájába. A kormányok pedig igyekeznek politikai korrekt lenni, megrettennek ahelyett, hogy határozott lépéseket tennének. Támogatnunk kell az olyan országokban, mint Pakisztán, a mérsékelt, modernista elemeket, de még inkább biztosítanunk kell, hogy a saria törvénykezés semmilyen módon ne jelenhessen meg egy modern, nyugati, liberális társadalom berkeiben. Köszönöm. Preda úr a következő felszólaló. Köszönöm, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy elítélem Punjab kormányzójának brutális meggyilkolását. A pakisztáni élet kiemelkedő alakja volt, aki azzal vált híressé, hogy a fanatizmus és az intolerancia ellen harcolt. Néhány hónappal ezelőtt arról beszéltünk, hogy harcolni kell az istenkáromlással kapcsolatos törvények ellen. Emlékeztetném önöket, hogy ezen törvényekkel visszaélhetnek, és ez az intoleranciát eredményezi, ami még tovább serkenti a vallási vezetőket arra, hogy türelmetlenek legyenek. Ez az ügy, Asia Bibi ügye, amely a gyilkosságot kiváltatta, ez példaértékű, és szerintem itt az EP-ben meg kell mutatnunk, hogy fontosságot tulajdonítunk a szélsőségesség elleni harcnak ebben az országban, és meg kell próbálnunk a józan emberekkel szólni ebben az országban. Köszönöm, Mikolásék képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves elnök úr, tisztelt biztos úr, szeretném együttérzésemet kifejezni a pakisztáni állampolgárokkal, hisz fontos politikai alakot veszítettek el, a kormányzót, Tasszír kormányzót. Ebben az országban azért üldözik az embereket, mert más a meggyőződésük, más a vallásuk, és a keresztények sem képeznek kivételt. Egy asszony, akit halára ítéltek, őt a, az istenkáromlásról szóló törvény értelmében ítélték el, és a gyilkos pedig a biztonsági erők kötelékéből került ki. Ez arra mutat, hogy itt a biztonság nem megfelelő, és a jogállamiság nem dominál ebben az országban. Szeretném felhívni a politikai erőket és a vallási intézményeket is, hogy a mérsékelteket támogassák. Gáller úr a következő. Köszönöm szépen. Pakisztán sérülékeny ország politikai szempontból, azért, mert nem elég erős a kormány, és e, nem tudja megvalósítani a gazdasági stabilizációt. A katonaság az extremizmus elleni küzdelemben pedig csak mindezek ellenállását váltja ki. Az áradások e, illetve a gazdasági válság évekre vetette vissza Pakisztánt. Szociális szempontból pedig évtizedeken keresztül nem tudott Pakisztán fejlődni. Európai Unióként folytatnunk kell a politikai párbeszédet, a pakisztáni vezetőkkel, annak érdekében, hogy megvalósulhassanak az alapvető gazdasági, politikai, szociális változások, és hogy az embereknek perspektívát lehessen mutatni a fundamentalizmus és az extremizmus ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gáler úr. Az utolsó hozzászóló ebben a körben Posszelt úr. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A leg véresebb rezsimek, az Európa e, ellenes e, és e, extrém rezsimek voltak a nemzeti szocialisták. Éppen nem lehet általában véve meg támadni a, a vallásokat. Pakisztánban egyrészt tudnunk kell azt, hogy vallási kritériumok alapján jött létre az, or- az ország, annak idején, amikor Brit Indiától leválasztották. És muzulmánok hozták létre ezt az országot. Éppen ezért ezzel tisztában kell lennünk, és világosan ki kell állnunk amellett, hogy ez az ország toleráns módon szerveződjön, tartsa tiszteletben a vallási szabadságjogokat, a keresztények jogait, és Európai Unióként sokkal dinamikusabban kell fellépnünk, kiálljon ki a keresztények mellett, ha nem mi európaiak. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló Eszájár asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Több ízben elhangzott, hogy Taszír kormányzó olyan ember volt, aki a nehéz helyzetben lévők jogai mellett, a nők jogai mellett állt ki, illetve az igazságtalanság ellen felemelte hangját. Az istenkáromlásról szóló törvényt nyilvánosan elítélte. Elmondta azt, hogy ezt a törvényt meg kell változtatni. könnyű elítélni. Az istenkáromlásról szóló törvényt, ez megalapozott, de ez, ez lett legfőbb feladatává a kormányzónak. Azok, akik a reformok mellett állnak ki, őket támogatnunk kell, hiszen ilyen reformok léteznek. Az Európai Unió külpolitikájában is el kell, hogy erről gondolkodjon, és támogassa a reformista erőket. Köszönöm szépen, Füle biztosnak adom meg a szót, parancsoljon. Uh, Köszönöm, elnök úr! Tisztelt ház! Ez a vita ismét tanúbizonyságát adja annak, hogy az Európai Uniót sokkolta Salman Tasir brutális meggyilkolása, Pakisztán Panjabi tartományának uh, vezetőjéről van szó. Eston főképviselő súlyos szavakkal ítélte el nyilatkozatában január 4-én a gyilkosságot, és felszólította a pakisztáni hatóságokat, hogy állítsák az igazságszolgáltatás elé az elkövetőket. Ez a politika gyilkosság annál inkább zavaró, mint hogy összekapcsolható azzal a tényel, hogy Tassir eh, Asia Bibi mellett szállt síkra, akit kétséges istenkáromlási vádakkal ítéltek halára. November 12-én 2010-ben Eston fő megbízott halálbüntetés kapcsán mély aggodalmát fejezte ki. Felszólította Pakisztánt, hogy vonja vissza a halálbüntetést és tartsa tiszteletbe az emberi jogokat, amelyet azon nemzetközi egyezmények is biztosítanak, amelyeket Pakisztán aláírt. A blaszfémia törvényeket a pakisztáni kormány ugyanakkor tovább eh, használja, de az emberi jogi párbeszéd keretén belül mi mindig felvetjük ezt a problémát. Hiszen az káromlási törvényekkel könnyű visszaélni, és gyakran a vallási kisebbségek ellen fordítják ezt a törvényt. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a hamis vádakat használják arra is, hogy például egyszerű vitákat vigyenek végbe ezzel, vagy pedig valaki személyes gyarapodásra használja ezeket a súlyos vádakat. Ezért tehát kérjük Pakisztánt, hogy módosítsa a törvényt, a legideálisabb esetben természetesen az istenkáromlási törvényeket egy az egyben visszavonnák. Nagyon szerencsétlen, hogy Salman Tassir meggyilkolása után a gyilkosok mellett tüntettek széles körben. Nagyon aggaszt bennünket az a tény, hogy nem csak Taszír, Salman Taszír ellen mondta ki fatvát, hanem más olyan közszereplő ellen is, akik a blasfémia, az káromlási törvény ellen szálltak síkra, nem szabad a büntetlenséget adni az erőszakos cselekedetek elkövetőinek. A pakisztáni kormány feladata az, hogy megvédje állampolgárait, és számítunk azzal, hogy arra, hogy mindent megtesz állampolgárai védelme érdekében. Tasír, Salman Tasír meggyilkolása, okkal félünk ettől, hogy ez a tény a szélsőségesek malmára hajtja a vizet. Meg kell fontolnunk, hogy hogyan válaszoljunk erre, tudván, hogy a kormány és az állam demokratikus intézményei súlyos kihívásokkal állnak szemben Pakisztánban. Nagyon világosan szeretnék fogalmazni. Nincsen annak alternatívája, mint hogy továbbra is erősítsük a pakisztáni civil társadalomban a demokratikus elveket. A pakisztáni alkotmány, alkotmány világosan kimondja a kisebbségek védelmi, védelmét, ezt az alapjogot. És nem csak a határokon, hanem a pakisztáni utcákon, városok utcáin is érvényt kell szerezni ennek a törvénynek. Többet kell tehát tenni annak érdekében, hogy a tolerancia elterjedjen Pakisztánban, különösen a kisebbségek irányában és az oktatási rendszerben. Minnyáján tisztában vagyunk vele, hogy milyen ingatag a helyzet, és milyen sérülékeny helyzetben vannak a vallási kisebbségek Pakisztánban, nem csak a keresztények, hanem a síták, a hinduk és mások is. Az Európai Uniónak éppen ezért minnyájuk érdekében kell felszólamolnia, tehát nem csak egy vallási kisebbség érdekében kell felszólalnia, hiszen ez csak a keresztények és a muzulmánok közötti szakadékot mélyíteni el. Minden egyes egyéne vallásszabadsághoz való joga mellett síkra kell szállnunk, mint Pakisztánban, mint bárhol máshol a világon. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. A pakisztáni vitát ezzel lezártuk. és a viták lezárása után rögves szavazunk is a hét állásfoglalás